ha valakinek ellenvetése van, azt holnapig teheti meg, ha ilyent nem kapunk, akkor ezt a házszabály értelmezést elfogadottnak tekintjük. Szeretne valaki ehhez hozzászólni? Parancsoljon. A legutolsó ülésünkön Oroszországról beszéltünk. Oroszországgal foglalkoztunk, és hol üzenetet küldtünk a bizottság elnökének, a tanács elnökének, azt kezdeményezvén, hogy Oroszországból beszélgessen, eszmecserést folytathassunk. Egy pártot nem jegyeztek be Oroszországban, megtagadták ezt, ugyanakkor olyan információk futottak be hozzánk, hogy megfigyeleket küldhetnénk a helyszínre, ezt támogatnánk, támogatnánk azt is, hogy a lehető legha gyorsabb határidővel egy nyilatkozatot hallhassunk meg Oroszország állapotával kapcsolatosan, és erről vitát nyissunk. Svoboda úr. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretném én is támogatni ezt az indítványt. Politikai szándék kérdése ez, hogy a főképviselőt felkérjük, ha a júliusi ülésünkön tegyen nyilatkozatot ez ügyben. Igen, van még valaki, aki szeretne hozzászólni? Hogyha nincsen, akkor eh, a vitára szóló javaslatát vagy kérésüket feljegyezzük és átadjuk az illetékeseknek. Folytassuk akkor a napi rendet. Az elnökök értekezlete által elfogadott napirendet mindenki megkapta. A politikai frakciókkal folytatott konzultációt követően egy módosító indítványt eh, nyújtunk be erre a napirendre vonatkozóan a Kessler jelentés kapcsolatos szavazás eh, a júliusi ülésre kerül elhalasztásra. A Tatarella jelentés, amely a, a rugalmassági rendszer keretében eh, forgalomba hozott traktorokra vonatkozik, pedig bekerül a szavazó listába ma délután 4 óra a Tatarella jelentéshez benyújtandó módosítók határideje. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor ezeket a napirend módosításokat is elfogadottnak tekintjük. Továbbá a mai napirendel kapcsolatban a zöldek frakciója azt kérte, hogy a gazdasági kormányzással kapcsolatos vitára az Európai Tanácsi Ülés előkészítését követően vegyük napirendre, azaz a DESZ jelentést megelőzően, tehát a közösségi agrárpolitika jövőjéről szóló vitát megelőzően ki szeretne mellette érvelni. Senki sem akar mellette érvelni? De úgy látom, igen. Parancsoljon. Nem? Nem? Mégsem kíván mellette érvelni? Jó, akkor egyből bocsássuk szavazásra. Ki támogatja a napirend módosítást? Ki ellenzi? Tartózkodik-e valaki? Nem fogadtuk el. Tehát a mai ülés napirendje változatlan marad. Lássuk a holnapi napirendet. Az Egyesült Baloldal azt kérte, hogy a gazdasági kormányzásról szóló jelentésekről a szavazást egy későbbi ülésre halasszuk el. Glute úrnak adom meg a szót, Klute úrnak, aki mellette érvelhet. Parancsoljon! Nos, azt szeretnénk, hogy a vita és a szavazásra július másodikán kerüljön sor, ugyanis az ECOFIN ülést tartott most hétfőn, módosította azokat a kompromisszumokat, amelyeket megtárgyaltunk, és a parlamenti képviselőknek nem volt ideje a módosításokat megvizsgálni, a fordításokat sem kaptuk meg, tehát olyan nyomás alatt lennénk, amely elfogadhatatlan, ilyen, taná- ilyen nyomást a tanács részéről nem fogadunk el. Éppen ezért a kollégáktól azt kérem, a képviselő tártaktól azt kérem, hogy ne fogadjuk el ezt a nyomását a tanácsnak, és fogadjuk el a tovább utalását a kérdésnek. Nos, ezzel kapcsolatban, ezzel a napirend módosítással kapcsolatban egy valakinek adhatom meg a szót, aki mellett érvel, és egy valakinek, aki ellene szólal fel. Ki szeretne támogatólag felszólalni? Senki sem. Rendben, ki kíván ellenében felszólni? Parancsoljon, képviselőasszony. Uh, Köszönöm, uh, elnök úr. Európának uh, erős alapokra van szüksége, hogy az euró túlélje ezt a válságot. Erről a csomagról már hónapok óta beszélgetünk, és 97%-os megállapodás van, 98%-os megállapodás van a tanácssal. E, azt szeretnénk, hogyha holnap a plenárison ki tudnánk fejezni a véleményünket, és hogyha további tárgyalásokra van szükség nyár előtt a tanácssal, annak érdekében, hogy e, erősebb legyen az euró megalapozottsága, akkor legyen úgy. Parlare a Rendben. Valaki mégis szeretne mellette szólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt egy csomaggal van dolgunk. Az utolsó percben bekövetkezett módosítákot az ECOFIN tanácsi ülés hozta meg ezek a különböző módosítók nem kerültek lefordításra a különböző nyelvekre, csak angol nyelven férhetőek hozzá. Ez nem teszi lehetővé a számunkra, hogy egészen pontosan lássuk, hogy milyen döntések születtek. Ez az első felvetésem. A második pedig a következő. Rendkívül jelentős eseményekkel, tényekkel vagyunk itten tárgyalóban. Tehát ezeket az eseményeket nem figyelembe venni, nem átlátni, olyan országokban, amelyek nagyon nehéz helyzeteket élnek meg, például Görögországban, Írországban, illetve hát Portugáliáról is hallunk, nem teszi lehetővé azt, hogy elfogadjuk azt, hogy ezt a szöveget csak így vizsgáljuk meg, sokkal nagyobb óvatosság, elővigyázatosságra van szükség, éppen ezért júliusra szavazzuk a rátálasztást. Rendben, ki támogatja ezt a módosítást? Tehát mellette? Ki ellenzi? Tartózkodik-e valaki? Nem fogadtuk el a GUE frakció kérés, kérését. Ezzel tehát végig nem módosul a holnapi napi rend sem.